a jegyzőkönyvben fogjuk megjelentetni. A 105-ös cikk 6-os bekezdésének értelmében az elnökök, az szakbizottsági elnökök értekezletén, értekezlete arról tájékoztatott engem, hogy nem voltak aggályok. A PEH szakbizottság ajánlásával kapcsolatban, amennyiben 24 órán belül semmelyik frakció vagy a megfelelő számú a képviselő nem fog aggályt emelni, akkor ezt elfogadottnak fogjuk tekinteni, hogyha ez nem így lesz, akkor szavazni fogunk róla. Ezt az ajánlást egyébként a plenáris ülés weboldalán megtalálják.